Okay, colleagues, good afternoon. Let us start. Jó napot kívánok, kollégák! Kezdjük az Emberi Jogi a Bizottság alakuló ülését. Az új elnökség megválasztása a feladatunk, és először az elnököt választjuk meg, utána pedig az alelnököket. De mielőtt ezt megtennék, azon póttagoknak a nevét szeretném felsorolni, akik szavazhatnak. A néppárt részéről Mikolácsik úr helyett Peterle úr fog szavazni. És Adakatuszon úr helyett kérem mondják meg, mondja meg a frakció, hogy ki fog szavazni. Ez még nem dölt el, úgy néz ki az lpp e ben Aztán az ECR frakcióban Kárszki úr fog helyett Tanok úr fog szavazni, Tanok úr itt van, az ALDE esetében pedig Görinzen úr helyett Sárke asszony szavaz majd. Lehet, hogy rossz irányba tekingetek, de hol ül az ALDE? Jó, de Sárke asszony sincs itt. Feltételezem, hogy már úton van. azt is mondták, hogy Iglesias Turion úr helyett is pótak fog szavazni, de nem tudjuk, hogy kicsoda. Verzsi asszony? Verzsi asszony ki fog szavazni helyette? Marina Abios asszony ö, fog szavazni helyette. Köszönöm. A zöldek esetében pedig Buchner úr helyett Szárgentini asszony fog szavazni. Vannak-e más változások az EPP felé tekintek? Nem, más helyettesítése nem kerül sor. Köszönöm. Akkor most szavazhatunk, de a szavazáshoz szükséges, hogy meglegyen a határozat képesség. Ez nyolc tagot jelent. Azt hiszem, hogy megvan a határozat képesség. Úgyhogy most azt kérdezem, hogy kit jelölt az SND elnöknek Howie Turani a szó. Köszönöm szépen, ez egy formális helyzet, de szeretném elmondani azt, hogy a Valenciado asszony jelölése óriási öröm számomra, nem csak azért, mert nagyon jó elnök jelöl, de régi barátok, régi kollégák is vagyunk, és ezért nagyon nagy öröm számomra Elena, és nagyon sok ö, tag emlékezni fog rá, hogy már korábban is aktív tagja volt, 99, illetve és az, az utáni parlamenti ciklus között, tehát nagyon aktív tagja volt a szakbizottságunknak, utána a spanyol parlamentben volt szóvivő, most pedig visszatért az Európai Parlamentbe. Szenvedélyes integritása, az emberi jogok felé való elkötelezettségehez kétség nem fér, ezért nagy örömmel és nagy büszkeséggel fogom őt javasolni hiszen befogadó, fair személy, és biztos nagyon jó elnöke lesz ennek a szakbizottságnak. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Kérdezem Valenciano asszonyt, hogy elfogadja a jelölést. Igen, elfogadom, köszönöm szépen. Azt kérdezem most, hogy van-e más jelölés? Nincs. Nem látok más jelölést úgy, hogy akkor több kérdést is fel kell tennem önnek. Teljes jogú tagja a bizottságnak, igen. És ha jól tudom, akkor megfelelően kitöltötte a pénzügyi érdekeltségről szóló nyilatkozatot is. Igen, tehát mindkét kérdésemre igennel válaszolt, akkor azt hiszem közfelkiáltással megválaszthatjuk. to come here. És kérem, hogy fáradjon ide a pulpitusra. Pues muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elnökölhetem ezt a bizottságot, és az önök elnöke lehetek. Nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is. Ezt fej, fejemet meghajtva fogadom ezt el, és remélem, hogy együtt dolgozhatunk úgy, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el az Emberi Jogi Albizottságnak. Történetesen albizottság a miénk, de számunkra, akik itt dolgozunk, ez egy rendkívül fontos feladat. Az emberi jogok védelme továbbra is központi szerepet kell, hogy kapjon az európai politikában, az Európai Unión kívül és belül is. Talán az EU-nak nem annyira, meg, nem annyira ö, megleckéztetni kéne a partnereit, hanem példával kell előjárni, együtt kell működnünk az összes frakciónak itt ebben az albizottságban, és a többi parlamenti bizottsággal, szakbizottsággal, albizottsággal is együtt kell működnünk, hogyha szeretnénk elérni, hogy végre jobb helyzetben legyenek az emberi jogok, gondoljuk azokra, akiket üldöznek a világon. Várom tehát az együttműködést, és már most elmondom azt, hogy ajtó mit áll, bárkinek a hívását is fogadom. Hogyha bármilyen kérdésük van, bármilyen igényük, elképzelésük, ötletük, akkor várom önöket szeretném megköszönni a titkárság tagjainak az elmúlt napok előkészítő munkáját, most pedig térjünk át az albizottságunk elnöke, alelnökeinek megválasztására. Első alelnöki poszt. A frakciók felé fordulok. Van-e jelölés? Pani Przewodnicząca, najpierw chciałem pogratulować wyboru. Köszönöm szépen, először is szeretnék gratulálni önnek Gratulálok a megválasztásához. A néppárt frakció tagjainak nevében. Kiváló elnökünk lesz tehát. E szakbizottságban az emberi jogok védelmében. Tudjuk azt, hogy óriási a feladat, a Lisszaboni szerződés elfogadása óta még nagyobb. Én az a bizottság első alelnökének, Krisztián Preda kollégánkat szeretném javasolni, aki az előző ciklusban is nagyon sok elkötelezettséget tanúsított a téma iránt. A néppártban a román delegáció képviselője, és úgy gondolom, hogy ő kiváló jelölt, hiszen tapasztalt a kompetenciája a területen, és minden kapcsolódó külügyi, emberi jogi kérdés területén sok segítséget fognak nekünk nyújtani a szakbizottság munkája során. Köszönöm szépen. Préda úr felé fordulok. Elvállalja-e ezt a feladatot, hogy az elnökség tagjává váljon? Igen. Önrendes tagja ennek a, ennek a, ennek a bizottságnak? Igen. És kitöltötte a pénzügyi érdeknyilatkozatát, igen. Egyéb jelölés van-e az első alelnöki posztra? Más jelöltünk nincs. Akkor kérem az albizottságot, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Préda urat. Adelante entonces. Adelante. Suba. Kérem, fáradjon fel. Tenemos a nuestro vicepresidente primero. Megvan az első alelnökünk. Ismét a frakciókat kérdezem. Mi a helyzet a második alelnöki pozícióval? Van-e javaslatuk? Jelölés? Madam Chair. Elnök asszony, szeretnék gratulálni a megválasztásához, és nagy várakozással tekintünk az együttműködés elébe. Maura Baldián kollégánkat szeretném javasolni második alelnöknek, aki az ő pártjának hosszú ideje külügyi szóvivője, úgyhogy nagyon megfelelő jelölt erre a pozícióra az elkövetkezendő évekre. Széles körű támogatást élvez Maura Barandján. Ön is támogatja, remélem, a következő szavazás során. Köszönöm szépen! kérdezem, hogy rendes tagja ennek az albizottságnak? Igen. A pénzügyi dokumentumokat kitöltötte? Igen. Szeretne tagjává válni az elnökségnek? Igen, köszönöm, hogyha nincs más jelölés, akkor válaszok meg a Maurán urat, akit már hosszú évek óta ismerek. cumplimentada la elección del segundo vicepresidente para... A második alelnökünket is megválasztottuk, harmadik alelnöki pozíció következik. A frakciók felé fordulók ismételten van-e jelölés javaslat? Pani Przewodnicząca, chciałbym zaproponować w imieniu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt javaslom, hogy a néppárt nevében fogadják el jelöltünket harmadik alelnöknek az Emberi Jogi Albizottságba Tőkés László kollégánkat javasoljuk. Ő a magyar delegáció tagja, és el kell mondanom, hogy az előző parlamenti ciklusban is ennek a szakbizottságnak a tagja volt, néppárti koordinátor volt ebben a szakbizottságban tehát, és el kell mondanom azt is, hogy nagyon jó szolgálatot tett, nagyon sokat dolgozott az emberi jogok és a demokratizáció érdekében, különösen Romániában, hiszen ő eredetileg Romániából származik, és nagy mértékben hozzájárult az ottani jelentős politikai változásokhoz. Úgyhogy véleményem szerint nagyon jó jelölt, nagyon jó jelöltet állítunk most önök elé a harmadik alelnöknek, a néppárt nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Ön teljes jogú tagja a szakbizottságnak, igen, ki töltötte a pénzügyi érdeknyilatkozatot, igen, szeretné az elnökség tagjává válni. Jó, akkor, ha nincs más jelölés, akkor szavazzuk meg közfelkiáltással a harmadik alelnökünket is. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente. Megválasztottuk tehát a harmadik alelnököt, alelnököt is. Ismételten kérdezem a frakciókat, hogy a negyedik alelnöki posztra van-e jelöltjük. Igen. Thank you, Chair. It's with pleasure. Köszönöm, elnök asszony. Nagy örömmel javaslom Barbara Lohbiller asszonyt negyedik alelnökké azt hiszem, hogy őt nem kell bemutatnom, nem kell túl sokat elmondanom e területen szerzett tapasztalatairól. Szeretnénk ismét ön mellett látni a pódiumon. Barbara, köszönöm. Barbara, eleget tettél el a követelményeknek, ugye rendes tagja vagy ennek a, ennek a bizottságnak, szeretnél az elnökség tagjává válni. Hogyha nincs más jelölés, akkor Szavazzuk meg közfelkiáltásra a negyedik alelnökünket. Bueno, eh, colegas, ahora... Kedves kollégák, két dolgot szeretnék még bejelenteni. Az első az üléseink ütemtervéhez kapcsolódik. Megpróbáljuk azt elérni, hogy Strasbourgban jövő héten legyen egy elnökség és koordinátori ülés. Ezen az ülésen fogjuk véglegesíteni az éves ütemtervet úgy vélem, hogy a különböző témákhoz kell alkalmazkodni a ütemtervnek, tehát beszélnünk kell arról, hogy először is, hogy miről szeretnénk beszélni, és aztán megtaláljuk ehhez a hozzárendelhető időt. Jövő héten mondom, megpróbálunk Strasbourgban összeülni, és akkor az elnökség tagja, illetve a koordinátorok dönteni fognak az ütemtervről, illetve a ülések menetrendjéről, illetve a különböző témákról. Ami pedig a nyelvi kiosztást illeti, erről is a jövő hét, héten születik majd döntés, akkor derül ki minden. Ezt a két dolgot szerettem volna elmondani. És hogyha megszületnek a döntések, akkor természetesen mindenkit tájékoztatunk. Van, akinek van-e kérdése, van-e hozzászólás. Richard, igen, csak nagyon röviden, elnézést, hogy közbeszólok. Nos, Barbara Lohbiller nagyon jó elnöke volt ennek a ennek az albizottságnak örülök annak, hogy folytatja tevékenységét, mint alelnök, és mindenképpen nagyon támogató lesz majd az elnökség felé nem feltétlenül szokásos az, hogy egy frakció tagja egy másik frakció eh, jelöltjét eh, vagy tagját eh, dicséri, de ezt most szerettem volna megtenni. Köszönöm. Uh, just to add my... Én is szeretném hangsúlyozni Richard Howitt az egyik legrégebbi tagja ennek a szakbizottságnak. Volt nyolc éve talán, amikor alelnök társak voltunk. Hát régen volt már, de most mind a ketten csak egyszerű tagok, de én mi is szeretnénk Lochbiller asszonynak és a többi alelnöknek gratulálni. Reméljük, hogy a, ugye a mi frakciónknak most nincs alelnöke, de mi is nagyon érdeklődünk a szakbizottság munkája Remélem, hogy ezt a munkát az elnökök segítségével el fogják végezni. Lochbiller asszony nagyon jó elnök volt, pedig nagyon különböző politikai családokból származunk, és mégis ezt mondom życzeń, które składam. Én is szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, mondja Grisb úr, és a lehető legjobbakat szeretném az új elnöknek és alelnököknek kívánni. Úgy gondolom, hogy nagyon kedves szokás az, hogy gratulálunk az új alelnököknek. És ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a korábbi ciklusból a kollégáknak, illetve Barbara Lochbillernek. Én is alelnök voltam. Köszönöm szépen az előző terminusban végzett munkáját. Bueno, creo que hemos hecho un... Köszönöm. Azt hiszem, hogy ezt a, ezt a délutáni ülést ma lezárhatjuk. Jó munkát végeztünk, és remélem, hogy ugyanezt a alkotó kedvet megtarthatjuk az egész ciklus során. Köszönöm szépen, és a közeli viszontlátás!